Kedves kollégák, a következő napirendi pont ajánlás második olvasatra Frederike Ries eh, eh, jelentése a tagállamoknak a GMO k termesztés korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség. Megadom a szót négy percre Ries asszonynak, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát sajnos ma majdnem fél